Okay, colleagues. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni a 2-3-as új üléskezdésekre, és örülök neki, hogy itt vannak azok, akik itt vannak, de kérem, hogy emlékeztessék a kollégáikat az új kezdésre. Nagyon örülök, hogy ma délután itt üdvözölhetjük Jekaterina Zaharjevát, aki az igazságügyi reform e, és a külügyi e, tárcát tartja Bulgáriában, e, és ezen kívül miniszterelnök helyettes és a bolgár soros elnökségnek a humanitárius ügyekkel kapcsolatos elképzeléseit fogja ismétetni. A koordinétekkel most beszéltük meg a fejlesztési politikának a legfontosabb kérdéseit az ebéd során, és nagyon jó benyomást keltett a bolgár elnökségnek az a komoly elkötelezettsége, amelyel a fejlesztési politikát intézi. Nagyon örülünk épp ezért, hogy itt van a miniszter asszony, én, amikor az elnökké lettem ennek a szakbizottságnak, akkor azt mondtuk, hogy a humanitárius segítség az világban nagyon fontos, de egyre több válság van, a például Afganisztánban ma reggel, Kabulban több embert megöltek, több alkalmazottunkat, de nem tudom még a részleteket, és, és ez is azt mutatja, hogy milyen nehéz, veszélyes helyzetben dolgoznak a humanitárius segítséggel <clears throat> foglalkozó munkatársaink. Nagyon nagy kihívásoknak kell a humanitárius tevékenységeknek szembenézni, ezért várjuk az önbeszédét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt európai parlamenti képviselők, sajnos igaz, amit hallottunk az elnök asszonytól, és a bevezetőmben is fogok beszélni az új válságokról, azok, amelyek a részt kollégám munkája után történtek és az esmecsere során is beszélni fogunk erről. Afganisztánban ma reggel az események, azt mutatja, hogy az egyik prioritásunk, tehát a nemzetközi humanitárius munka, az továbbra is nagyon fontos az egész világon, és sajnos ez mindig fontos feladat marad. Ne felejtsük el, hogy a munkaprogramunkban mindig ragaszkodjunk az elvekhez és a nemzetközi humanitárius szerepünkhöz. Hadd kezdjem azzal, hogy adatokat közöljek a bevezetőmben. Az ENSZ szerint 145 millió ember érez szükséget a világban. 105 millióan körül, közülük valamilyen fajta támogatást, segítségnyújtást kap. Nyilvánvalóan megfelelő ez a segítség, ugyanakkor a nemzetközi közösség állandóan nyújtott segítsége ellenére körülbelül 25 milliárd USA dollár finanszírozási hiányt látunk Hadd hozzak példákat különböző országokból. Például Szíriában 13 millió ember érez szükséget, és 2 milliót egyáltalán nem ér el a humanitárius segítség. Jemenben ez a szám 11 millió, és Myanmarnak a Rakin régiójában a gyermekek egyharmada alultáplált. 60%-a a lakosságnak Libiában szüksége érzi élelmiszer segítségnek. Dél-Szudánban két millió lakóhelyet elhagyásra, elhagyásra kényszerített ember van, míg a kongói demokratis köztársaságban ez a szám négy millió. Nem mondok több számot, ez mind azt mutatja, hogy nagyon nagy szükség van a humanitárius segítségre a világon. Bulgária az egy, európai partneri együtt láthatja, a globális konfliktusnak a ö, ö, szörnyű hatását, hiszen embereknek a százezrei az a lakhelyük elhagyárásra kényszerülnek. Az Európai Unió vezető szerepet játszik ebben a humanitárius segítségben. Nem korlátlanok a forrásaink, de szükség van, hogy választ adjunk az emberek által okozott konfliktusokra és a természeti katasztrofákra. Együtt kell megkeresnünk az okait ezeknek a problémáknak. Legalábbis a leg, mostani konfliktusok, különösen Afrikában egyre súlyosabbá válnak a szárazság miatt és a konfliktusok miatt, mivel egyre csökken a termelő, termőföld száma és a víz mennyisége. Például a darfuri konfliktust úgy lehetne leírni, mint az, e- a világ első lég, éghajlatváltozási konfliktusa. A leghosszabb konfliktusok az világon egyre inkább száraz országokban vannak, mint például Dél-Szudán, Csád és Mali. A globális éghajlatváltozási sebezhetőség index, index szerint 186 országok közül Csád a legjobban van kitéve az éghajlatváltozásnak. Úgy gondoljuk, hogy a választ erre e, a nemzetközi e, humanitárius rendszernek a reformjában láthatjuk. És e, az EU új rogalmassági keretét is kell felhasználni ahhoz, hogy megelőzzük vagy megoldjuk ezeket a konfliktusokat. Mielőtt tovább lépnék, szeretném elismerni azt a kiváló munkát, amelyet Málta és Esztónia soros elnöksége végzett, és ez egy erős alap, amelyből ezeket a gondolatokat tovább vihetjük. Mindkét ország megpróbálta meghatározni azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznünk, és és előrelépést tett a humanitárius fejlesztés területén, és az ellenálló képesség megerősítésén. Láthatjuk, hogy nekünk is ez lesz a szerepünk. A szakbizottságnak a néhány hónappal ezelőtti ülésén Sven Nixon miniszter, az észt kollégánk azt mondta, hogy az Egyesült Nemzet magas szintű panelje, amely a humanitárius finanszírozással foglalkozik, azt találta, hogy a forráshiány 15 milliárd USA dollár azóta nem nagyon léptünk előre, és Jemenben, Dél-Szudánban, Szomáliában és Észak-Kelet-Nigériában a szükségek, szükségletek nagyon magasak. Ezen kívül új problémák vannak más régiókban, például a rohingya embereknek a lakóhelyük elhagyására kényszerítése, amely egy új humanitárius konfliktus. Az EU globális stratégiája közös cselekvést vár el, hogy megélőzzük ezeket a helyzeteket, és egyre inkább jól összehangolt felhasználását szeretnénk az EU kollektív humanitárius fejlesztési és diplomáciai képességeiknek. Együtt kell elgondolkozni azon, hogy mit tehetünk másként azért, hogy növeljük a koherenciát, a hatékonyságot és eredményességet, e, mindezt a kollektív források esetében. Ez a megközelítés megfelel az európai humanitárius e, segítségkonszenzusnak, amely e, az, emberek, az szükségletet látó embereket akar segíteni a világon. A 2016-os e, világ humanitáris csúcs nagyon sok kötelezettségvállalást látott, e, talán látott, és hatékony és eredményes humanitárius segítségnyújtást szeretnének e, adni. A 2016-os tanácsi konklúziókat figyelembe véve, és az előző soros elnökségének a munkájára építve, a bolgár soros elnökség tovább folytatja a megbeszéléseket az előrelépésről, és a kötelezettségvállalásokról, és a kezdeményezésekről. Különösen figyelni fogunk a segítségnyújtás hatékonyságára, és a nemzetközi rendszer megreformálására. Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Portugália már megadta a kezdőlökést annak a fontos vitának, amely eh, egy szisztematikusabb megközelítést vár a válságokra adott válaszra, különösen az elfeleltett válságok eh, esetében. A soros elnökség ezekre a gondolatokra fog építeni, hogy megvizsgálja, hogy hogyan lehet monitorozni és irányítani az emberi és a természeti válságokat válságokra adott válaszokat. Megvizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy a tagállamok között egy olyan eljárást alakítsunk ki, és a, és a bizottság eh, között, hogy a tervezésről és a válságra adott válaszról megosszuk az információt. Mindegyik válságnak a kollektív megértése segít abban, hogy hatékonyabban eh, lépjünk egy, együtt az Európai eh, Unió, más donorok és az e-, ENSZ rendszerével. Ezen kívül szeretnénk támogatni és hang, hang hangsúlyozni a jelenlegi EU vezetést a, a nemi alapú erőszak esetében, a vészhelyzetekben e, meg kell tanulni, hogy hogyan lehet a szexuális és nemi alapú er-, erőszakra választ adni a humanitárius válságok esetében. Politikai lépéseket kell tenni az érdekképviselet mellett gyakorlati lépéseket tehetünk az érdekképviselet mellett. Az ilyen intézkedéseknek e, például válaszokat kell adni arra, hogy a programok és a folyamatok hogy tudnak segíteni mind a nőknek, a férfiaknak, a fiúknak, a lányoknak, e, olyan mechanizmusokat kell létrehozni, amely e, megszünteti a nemi alapú erőszakot eh, és ennek a kockázatát, és olyan biztonságos és átfogó szolgáltatásokat nyújtani azoknak az embereknek, akik ilyen erőszak áldozatai a, leg, a globális humanitárius eh, válságoknak a legszomorúbb következménye a gyermekeknek az elveszett generációja, akik eh, menekültáborokban nyúlnak, nőnek föl, és nem kapnak megfelelő oktatást. Segíteni kell nekik, hogy normális életet élhessenek, és termékeny állampolgárokká válhassanak. Ennek megfelelően Bulgária minőségi oktatást szeretne nyújtani ezeknek az embereknek, hogy megelőzzük a, ezeket a veszélyes hiányosságokat a gyermekek fejlődésében. Ez nagyon fontos lesz a tartós béke és a fenntartható fejlődés szempontjából. Az élelmiszerválságok nagyon komoly hatással vannak a lakosságra, és több millió ember életét kockáztatja. A bulgáriai a bolgár soros elnökség továbbra is megfelelő válaszokat szeretne erre arra, hogy az alultápláltságot és az éhe éhezés megszüntetése. Említettem már a nemzetközi humanitárius törvényeket, és azt, hogy mi történt Afganisztánban ma, és nagyon fontos, hogy mindannyian ne továbbra is folytassuk a az üzeneteinket a partnereknek, hogy elfogadhatatlan az nemzetközi humanitárius törvények szerint az ilyen fajta esemény. Szeretném megköszönni ezt a, ennek a szakbizottságnak azt, hogy az Európai Parlament állandóan vezető szerepet játszik a szükséget látó kormányok és emberek megsegítségében. A bolgár soros elnökség gyakorlati lépéseket fog tenni, amely eh, a humanitárius segítséget eh, eh, hatékonyá és eredményessé teszi. A következő hónapokban várom az együttműködést, és készen állok a kérdéseik és javaslataik meghallgatására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az áttekintést. Jó néhány kolléga már jelezte hozzászólási igényét. Először Gererónak kell szót adnunk, hiszen ő az előadó. Venta úr néppártól kért szót először, mert ő most egy háromadó egyeztetés tagja is, és vissza kell mennie oda, úgyhogy először neki adnánk szót. Igen, köszönöm ha ez nem gond Gerero kollégám számára. Gyorsan, nagyon hálás vagyok, hogy ismertette a bolgár elnökség prioritásait, és örülök annak is, hogy a humanitárius prioritások az elnáló képességgel kapcsolatos válságra is utalnak. Nagyon fontos ez. a fegyveres konfliktusokat az országoknak meg kell oldaniuk, de úgy, hogy ne, legyenek, ne függjenek a külföldi támogatástól. A másik pont, amit szintén fontosnak tartok, az, hogy legyen egy kapcsolat a humanitárius és a fejlesztési aspektusok között, ez szerepel a prioritásai között. Ezzel kapcsolatban a kérdésem a következő. Van-e tervük arra, hogy biztosítsák, hogy ne legyen meg, ne kettőződjenek meg az erőfeszítések a humanitárius szereplők között. Tehát ha valahol befektetünk, akkor ott abba a területbe ne, más is, ne fektessen be más is. Nagyon fontos az, hogy az elnökségük összpontosítson az elfeledett válságokra is. Itt az unió hitelessége a lényeg. Nem szabad elfejtenünk, soha nem szabad elfejtenünk azokat, akik valamiben szükséget szenvednek. Megkérdezném azt is, hogy vannak-e specifikus országokra vonatkozó prioritásaik? Köszönöm szépen, most pedig Enrique Guerrero kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm a felszólalást is, nem csak a bevezetőjét köszönöm, hanem a bolgár elnökség programját. És úgy gondolom, hogy átfogó programról van szó, mindenre kiterjed. Azt is el szeretném mondani, hogy az a pillanat, amikor egy ország először szervezi meg az uniós elnökséget, különleges pillanat, euforikus pillanat egy ország számára sok energiát szabadít fel, mint más országokban, amelyek már kevesebb szenvedéllyel töltik be az elnökséget, hiszen nem először történik. Spanyolországban, amikor az első európai elnökséget szerveztük, hát ez nem most volt már bizonyára mindenki el tudja képzelni. Nagyon optimisták voltunk, és Remélem, hogy ez a fajta optimizmus önöknél is megjelent, és a következő hónapokban áthatja a munkájukat. Beszélt a humanitárius helyzetről világszerte felszólalásában, és nagyon fontos, eh, ebben a bizottságban nagyon is tudjuk, de a parlamenten kívül eh, soha nem kerül ki elég, derül ki elég világosan, hogy a világ szerte fennálló humanitárius válság nem csak Szíriáról szól vagy arról, hogy az Európai Unió milyen hatással lehet Szíriára. Ott van a, demok- a kongói demokratikus köztársaság, Afrika szarva, vagy sok dél-amerikai ország jelenleg is olyan hely, ahol sokan játszanak az életükkel, mert mondjuk nincsen elég táplálékuk a túléléshez. Ezért a felszólalásának egy része, amely az elfeledett válságokkal foglalkozik, nagyon relevánsnak tűnik. Sok tagállamban érdemes volna megfol, megszívlelni, illetve a bizottságban is. Tudatában kell lennünk, hogy azok a válságok, amelyeknek nincsen közvetlen kihatása a tagállamok belső életére, nem szabad, hogy elfeledett válságok legyenek, eh, és nem csak azokkal kell foglalkozni, amelyek közvetlen kihatása vannak ránk. Jelen pillanatban a parlament eh, és a fejlesztési bizottság értékeli, hogy hogyan működnek a különböző eszközök a fejlesztési politikában és a humanitárius eh, intézkedésekben a következő hetekben értékelésre kerül sor, az Európai Bizottság indítja ezt el, arról, hogy hogyan működik és milyen helyzet alakul ki az Európai Unió humanitárius segélypolitikájában. Nem csak a parlament, hanem a bolgár elnökség is ki kell, hogy használja a lehetőséget ebben az értékelésben, hogy a bizottság készíti ezt a az értékelést, hogy egy kis lendületet adjunk azoknak a területeknek, és ahol nem minden jól működik. Ön is elmondta, hogy a különböző elnökségek, amikor a parlamentben megjelennek, megpróbálják a gyakorlatban is megvalósítani a 2016-ban az isztambuli csúcs találkozón vállalt kötelezettségeket. A humanitárius csúcs találkozónra az a parlamentnek is egy küldöttsége hivatalos volt, és nagyon sok kötelezettségvállalás történt az Európai Unió szintjén, illetve a tagállamok szintjén, amit nagy alkunak neveztek, nem a legszebb nevezés a humanitárius politikára. Jobb lenne, ha a kifejezés utalna a szolidaritásra is, és hogyha emlékeztetne valami másra is, mint az érdekek egyeztetésére vagy versenyére. Minden esetre megvannak a kötelezettségvállalások, és reméljük, hogy az Európai Bizottság is eljön majd hozzánk, és bemutatja kötelezettségvállalásait, amelyeket felvállalt a humanitárius csúcstalálkozón, és az jó alkalom lesz arra, hogy az értékelés a tagállamokhoz is eljusson, és valamiféle tanácsülésnek is témája legyen, ami a jövőt illeti. Az Európai Bizottságnál, vagy ebben a szakbizottságban különös érdeklődéssel fordulunk az a humanitárius támogatások mechanizmusa felé. Ez egy sajátos eszköz az uniós eszközökön belül. Ez az humanitárius segély és a humanitárius emberiességi jog alapelveiből építkezik, ezeket ön is említette felszólalásában. Nem szeretnénk, hogyha ez veszélybe kerülne. A bolgár elnökség nek lehet, hogy nem lesz kellő ideje reagálni az a bizottság felvetésére. Ha májusban mutatják be, akkor az miért azért az elnökségi időszak vége felére esik majd. Azért érdemes volna kapcsolatfelvételt kezdeményezni a bizottsággal, ami pedig a az oktatást és a nemek közötti egyenlőség kérdését illeti, a szakbizottságunk már többször megszólalt ez ügyben, ugyanolyan értelemben, ahogy ön is véleményt nyilvánított. Egy konkrét dologról szeretnék beszélni. A legfontosabb célja ennek a politikának a gyerekek számára oktatást nyújtani olyan gyerekek számára, akik válsághelyzetben vannak Libanonban, Törökországban, menekültáborokban, több millió olyan gyerekről beszélünk. De van olyan probléma, amivel foglalkoznunk kellene a humanitárius segély mechanizmusán belül vagy azon kívül, de ezt hangsúlyozni szeretném. A menekült gyerekek, akik az Európai Unióban tartózkodnak, és akik még nem kapták meg a menekült státuszt, nagyon nagy nehézségekkel találkoznak, hogy hozzáférjenek a tagállamok oktatási rendszeréhez. Nagyon sok olyan tagállam van, amely, ha valakinek nincsen, ha nincs is valakinek menekült státusza, három hónapon belül be kell iskolába iratni a gyerekeket. de van sok olyan tagállam az Európai Unióban, ahol nem teljesítik ezt a, nem biztosítják ezt a jogot. És nem tartják tiszteletben az iskoláztatás feltételeit, például nem biztosítanak támogatást a gyerekeknek, hogy felzárkózzanak, vagy megtanulják a befogadó ország nyelvét. Úgy gondolom, hogy ez is olyas valami, amire gondolnunk kell. Nem akarom mindenki elől elvenni az időt, úgyhogy mindjárt befejezem. Például azt el szeretném mondani, hogy néhány hét, néhány hónap múlva lesz a második Szíria konferencia. Mogherini asszony hívja össze Érdekelne, hogy a tanácselnökeként mit tudnak tenni, hogy a tagállamokat, a kormányaikat arra biztassák, hogy aktívan vegyenek részt ezen a konferencián. És most már tényleg befejezem, visszahivatkozom az utolsó részére a megszóló felszólalásának, vagyis hogy az emberi jogi aktivistákat védeni kellene, beszélt a Save the Children aktivistáinak támadására. Ez sok konfliktusban felmerült, vagy amikor bombázták az iskolákat. A kormányok között és az uniós intézmények között megállapodást kellene kötni, hogy láthatóságot adjunk ezeknek az eseteknek és, az, és a humanitárius aktivistáknak, akik gyakran az életükkel játszanak, hogy a munkájukat elvégezzék. Ilyen hajbok. Köszönöm szépen, Marian Hajbok, tessék. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für Ihre... Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen a prezentációt. Ami a humanitárius segélyek kérdését illeti, hát én szeretnék egy kicsit messzebb menni, ugyanis ön az elnökség munkaprogramjában a fejlesztési politikáról is említést tett. A táplálkozás biztonságáról kérdeznék valamit, mert ez is szorosan kapcsolódik a humanitárius segély kérdéséhez. Főleg a táplálkozásról, mint alapról kell beszélnünk. Ami a táplálkozás biztonságát és az élelmiszerek biztonságát illeti. Két évente megszületik egy jelentés, a bizottság tollából származik ez, és a táplálkozás biztonságára vonatkozik. Ebben a jelentésben általában áttekintést adnak a dolgok jelenlegi állásáról, és megmutatják azt, hogy az Európai Unió és a tagállamok vajon eleget tesznek-e kötelezettségeinek, vagy pedig nem, és valahol mulasztottak, és igen, melyik területen. Az én kérdésem tulajdonképpen a következő idén nyárra is tervezték ezt a jelentést? Lesz majd egy jelentés, és aztán lesznek tanácsi következtetések is az ügyben? Ugyanis, ha a DEFCO munkacsoport foglalkozik ezzel, akkor abban reménykedem, hogy nem csak a régi élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket nézik meg, hanem az új kötelezettségeket is, amelyek az új konszenzusban szerepelnek. Tehát ez lenne számomra nagyon fontos, hogy legyenek tanácsi következtetések, úgy, hogy az új, következte, az új kötelezettségekre is odafigyelnek. Másodszorban pedig, és ez egyébként a megállapodásban is szerepelt, az Európai Unió és a tagállamok közösen úgy döntöttek, hogy a fenntartható mezőgazdaság és külön az agrár ökológiát támogatják. Nagyon örvendetes lenne az, ha a tanács következtetéseiben nagyon konkrétan új kötelezettségekre térnek ki, tekintettel arra, hogy van egy nemzetközi szimpoziuma a FAO-nak, áprilisban szervezi ezt meg, és gondolom, hogy az Európai Unió is képviselteti ezen a rendezvényen magát. A szimpozium révén azért, mert van egy konszenzus, megfelelő pillanat lenne az agrár ökológiát is előtérbe tolni, lendületet adni neki, felfokozni agrár ökológia, ez maga a cím, ezt választotta a FAO. Éppen ezért nagyon örülnék annak, hogy ha a tanács elnöksége ezt támogatná, mert ezzel megteremthetnénk a szükséges ellenálló képességet, amelyre szükség van különböző válsághelyzetekben, gondolok itt az időjárási körülményekre, szárazságra, áradásokra, sokkal nagyobb ellenálló, vagy jobban erősíthetnénk az ellenálló képességet. Láthattuk például Haitén, hogy azok a régiók, amelyek agrár szempontból ökológiailag erősek voltak, sokkal könnyebben kipihenték magukat, ki láboltak a helyzetből, mint a többiek. És pontosan ezek azok a pontok, amelyekre a humanitárius segély szempontjából hangsúlyt helyeznünk kellene. Köszönöm szépen! Mirei Dornánó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter asszony, legelőször is szeretném megköszönni önnek, hogy a szakbizottság előtt bemutatta a bolgársoros egynökségnek a prioritását elsősorban a humanitárius szerepét. Szeretném felhívni a figyelmet egy fontos kérdésre. Azt hiszem, hogy az eh, humanitárius eh, segítségnyújtás eh, konkrét és realista célokat kell, hogy meghatározzon vannak menekültek, immigránsok, migránsok, és én például Irakba elmentem, ahol az, a lakóhelyüket elkészül, elhagyásra kényszerített, e, kényszerült emberek voltak. Ugyanazt látjuk, mint Afrikában, ezeknek az embereknek ugyanazokra van szüksége, szeretnének a saját családjukkal, a szülőhazájukban élni nyugalmas körülmények között csak hosszú távú hatékony megoldást lehet találni. A, ez, a világnak ezen részében a humanitárius akció nagyon fontos, és a lehető legjobb körülmények között kell ezt elvégezni az embereknek vissza kell térni a hazájukba, a megszokott körülményeik közé, mert különben olyan területen vannak, ami számukra teljesen idegen, és az a helyzet teljesen ellentmond a nemzetközi humanitárius segítség elveinek. A bolgár elnökség vigyáz-e arra, hogy az Európai Unió külpolitikája arra koncentrál-e, hogy a világban békét és stabilitást biztosítson, és ez a humanitárius segítségnyújtás egyik feladata is. Szeretném, hogyha a miniszter asszony válaszolna az első négy kérdésre, és utána majd egy következő kört kezdhetünk. Azt hiszem, hogy hárman akarnak még szót kérni utána. Miniszter asszony. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. És anyanyelvemben szeretnék beszélni, olyan szép nyelv a bolgár. A diverzitás érdekében, a nyelvi sokszínűség érdekében szeretném megcsillantani önöknek a bolgár nyelvet. Köszönöm a kérdéseket. Köszönöm, hogy támogatják programunkat és az elképzeléseinket már ami a humanitárius segélyeket illeti. A fejlesztési programhoz is hozzákapcsoltuk ezt a stratégiát. Megpróbálom sorban sorra venni az elhangzott kérdéseket. Valóban programunkban és az a bizottsági programban, illetve a, az Európai Unió globális stratégiájában az egyik legfontosabb kihívás, és valójában kötelezettségünk is, hogy azért dolgozzunk, hogy az országok válságtűrő képességét fejlesszük. azok az országok, amelyek nél nagyobb veszély egy válság kitörése, nagyon fontos, hogy megbírkozzanak ezzel. Az elnökség úgy gondolja, hogy ehhez megfelelő erőforrásokra van szükség, és nem csak közvetlenül humanitárius segély formájában, hanem azon úgy is, hogy képezzük az intézmények képviselőit, és ez a fajta ellenálló képesség gazdaság értelemben is értendő, illetve úgy is, hogy az adott ország képes legyen reagálni intézményein keresztül a válsághelyzetre, és hogy gondoskodjon állampolgárairól. Ami a fejlesztés és a humanitárius segély közötti kapcsolatot illeti, ez egy nagyon fontos kezdeményezés, vagyis hogy egy jobb, hatékonyabb módon tudjuk felhasználni erőforrásainkat, és hozzájáruljunk az országok ellenálló képességének javításához. Ez elvezet Duránó asszony utolsó kérdéséhez. A fejlesztési programoknak kellene pontosan arra szolgálniuk, hogy lehetőségeket teremtsenek, kilátásokat, és hogy valamiféle biztonságérzetet alakítsanak ki azon országokban, ahonnan a bevándorlók származnak, illetve a tranzitországokban. A külügyi tanácson és más fórumokon is, amikor a biztonsági kihívásokról esik szó Európa és a világ szempontjából, arra a következtetésre jutunk, hogy a migrációs politika, a biztonság, a stabilitás a legfontosabb sarokkövei ennek. Világszerte egyre több régióban alakul ki válsághelyzet, válsághelyzet. Kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt kigyomlálni gyökerénél. Az oktatás a legfontosabb, az intézmények működőképessége, a biztonságérzet az érintett országokban. Lehet, hogy közhelynek hangzik mindez, de azt tudni kell, hogy így lehet csak az európai vállalkozókat beruházásra ösztönözni ezekben az országokban. Nem lehet szűken értelmezni a biztonságot. Nem elég ez, hanem jogállamiságra, jogbiztonságra is szükség van. Ami pedig a segélyek és a fejlesztés közötti kapcsolatot illeti. Másik prioritás, amire az ebédszünet során is felhívtam a figyelmed, a humanitárius segélyek és a migráció összefüggései. Ezt a tengelyt is szeretném még egy kicsit kifejteni. Gerere úr kérdéseire válaszolva, köszönöm az elkötelezettségét, sokat hallottam tevékenységéről ezen a területen. Tudom, hogy sokat tanulhatunk az ön tapasztalatából. Nagyon köszönöm tehát az ön által megfogalmazott üzenetet. Az elképzelései mindenképpen hasznosak lesznek, és kiegészítik azt, amit az, amin az elnökségünk munkálkodik ebben az időszakban. Több kérdést is felvetett. Én a pénzügyi vonatkozásokkal kezdenék. Mindegy, milyen ragyogó elképzeléseink vannak, megfelelő pénzügyi erőforrás forrás hiányában ezeket nem tudjuk megvalósítani. A 25 milliárdos hiány nagy hiányosság a költségvetésben. Mindenkinek a célja az, hogy béke legyen a világon, ne legyenek háborúk és értelmetlen halálok. Február 22-én lesz egy informális fejlesztési tanácsülés, majd a bizottság elképzeléseiről tárgyalunk majd már, ami a pénzügyi eszközöket illeti, a humanitárius segélyekkel és a fejlesztéssel kapcsolatosan. Az elnökség figyelembe veszi majd az összes véleményt ez ügyben. Fő célunk, hogy elősegítsük ezen eszközök működését, és megpróbáljuk a végrehajtásokat költséghatékonyabbá tenni, hogy több kedvezményezethez eljuthassanak. Tájékoztatni fogjuk majd önöket ezen viták eredményeiről, hogyha a bizottsági dokumentum elkészül. Nagyon örülök, hogy az oktatási források évről évre bővülnek, ebben Önök is segítettek minket, a 48% az nagyon jó eredmény. A hiányos oktatás is az egyik gyökere a migrációs válságnak. Ez nem csak a menekültáborokban élő vagy otthonából kényszerűen eltávozni kényszerülő személyekre vonatkozik, hanem minden országban jelen van ez a jelenség. Ami az agroökológiát illeti, illetve az Európai Uniós kötelezettségvállalások teljesüléséről szóló jelentést, ami valószínűleg nyáron jön ki. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos nem csak az, hogy átolvassuk ezeket a jelentéseket, és elolvassuk, és tanulmányozzuk őket, hanem hogy a tanulságokat is levonjuk. A hiányosságainkból tanulnunk kell, még a legdemokratikusabb, legerősebb unió is, az Európai Unió, amely talán a legnagyobb adományozó, hogyha nem tudja a kötelezettségvállalásait teljesíteni, akkor kudarcra van ítélve. Ezért nagyon fontos, hogy nem csak, ne csak olvassuk a bizottsági jelentést, hanem valahogy tegyük magunkévá, és mélyüljünk el ebben a témában. Ami a környezetvédelmet illeti, illetve a mezőgazdaságot, szerencsére országom nem szorul fejlesztési segélyre, inkább adományozó mégis a e, mezőgazdasági és ökológiai térség nálunk megkétszereződött. Az élelmiszer hiány sok felé problémát jelent, illetve a vízhiány, az ivóvíz hiánya illetve a termőföld állapota is sok kérdést vet fel. Remélem minden kérdésre válaszoltam, de ha valamit kifelejtettem volna, akkor később tudok válaszolni, akár írásban is. És akkor most tovább léphetünk. A következő három szónokunk következik. A néppárt nevében Anna Zabowska tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Linda. Miniszter asszony, gratulálni szeretnék minden jót a bolgár elnökséghez és ha megengedi, elnézést is kérek, mert nem voltam itt korábban, amikor az ismertetőjét tartotta meg. A kérdésem nagyon konkrét, tehát nagyon konkrét kérdést fogok feltenni. Tavaly különböző szír és iraki régiók fejleményeit követtük, Alepot és Moszult, valamint Irakot, és azt láttuk, hogy az ISIS által elfoglalt területek azt követően, hogy felszabadultak, katasztrofális helyzetbe kerültek. Ezekben a régiókban katasztrofális az emberi helyzet. Teljesen tönkretették a lakhatást, nem lehet hozzáférni az ivóvízhez, nincs elektromos áram, nincs iskola, nincs egészségügy. A lakosság, az emberek, akik korábban itt laktak ebben a régióban, szeretnének visszatérni oda. Az Európai Unió gyűjtéseket szervez, nagyon sok kampányt szerveznek az NGO-k is annak érdekében, hogy újjáépítsük ezeket a területeket. Azt kérdezném, hogy a bolgár elnökség tervezek kezdeményezést, hogy pénzügyileg segítsük ezeket a régiókat annak érdekében, hogy ténylegesen lehetővé tegyük a korábbi lakosok régióba történő hazatérését. Köszönöm szépen. Köszönöm. Itt szeretném az elhangzottakat kiegészíteni azzal, hogy az, ami Libanonban zajlik, illetve az, ami török határon zajlik, az is ez hasonló, elkezdtek emberek elmenni, és ezért humanitárius katasztrófára kell felkészülnünk nem kezelhetjük utolsó pillanatban ezt a válságot. Norbert Neiser. Igen, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy itt a Fejlesztési Szakbizottságban ezt még cserélhetünk önnel. Lenne néhány megjegyzésem. A humanitárius segéllyel kapcsolatos ez. Erike kollégám szakértőként már nagyon sok mindent mondott. Ön világosá tette azt, hogy egyre nagyobb a finanszírozási hiány ahhoz, hogy megoldjuk a humanitárius válságokat, vagy hogy segítsünk a megoldásban. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya sok területre most már kevesebb pénzt ad, kevésbé aktív. Ha megnézzük ugyanazokat az előfeszítéseket, a NATO országok egyébként két, ország, két százalékkal növelnék a kiadásokat. Mi az ön véleménye? Van itt egy ellentmondás. Ott van egyrészt egy olyan gazdag ország, mint az USA, mely egyre inkább visszavonul a humanitárius segélyek folyosításából, ott van a Palesztina kérdése, másrészt pedig a, az hangzik el, hogy a védelmi költségvetést növelni kell. A kölcs, az oktatás tekintetében jó a megközelítésük, erőteljes módon kell összpontosítanunk arra, hogy a menekült táborokban ne engedjük meg azt, hogy elvesszen egy generáció a fiatalok, mert nem juthatnak oktatáshoz. Az oktatás nagyon nagy szerepet tölt be ebben. Azok az emberek, akik elmenekültek. A gyerekeik számára, ha nem látnak lehetőséget, tovább lépnek, Európa irányába indulnak el. Szeretném, ha mondana néhány szót az SDG-k végrehajtásáról is. Ez is kihívás, nem csak az Unió és az Európai Bizottság szemszögéből, hanem a tagállamok szemszögéből is. Nagy, viszonylag gyorsan kellene végrehajtani és célokat kellene az egyes uniós tagállamra nézve meghatározni. Az uniós elnökségükkel kapcsolatban szembeöntlő az, hogy a kotonói megállapodás tovább tárgyalását 2020 utánra tovább viszik. Örülök annak, hogy a közös parlamenti közgyűlést az Ágacsi országok és az EU között megszervezik, Bulgáriában lesz az ülés. Évekig voltak olyan országok, amelyek azt mondták, hogy nem, inkább Brüsszel szervezze ezt meg, jó az, hogy tagállamok részt vesznek ebben. Tavaly szerencsére Málta otthont adott egy ilyen rendezvénynek, önök folytatják a hagyományt, ezt köszönjük szépen. És még valami zárásképpen a migrációs politikával kapcsolatban Bulgáriát nagymértékben érinti az, hogy a külső határokkal kapcsolatos probléma, hiszen nagyon hosszú a külső uniós határ. Az Európai Unió a külső határok ellenőrzése szempontjából nem nyújt megfelelő támogatást tekintettel arra, hogy jelenleg milyen a helyzet a szírtörök határon. Az Európai Uniós tagállamoknak szolidárisnak kell lenniük Bulgáriával. Bulgáriában ö, nagy szívvel, jó szívvel fogadják ö, a menekülteket. Azt mondták nekem, hogy 75 évvel ezelőtt, ö, 1943 márciusában nagyon nehéz körülmények között gondoskodott arról, hogy nem deportálták a zsidókat országából. A parlamentben megünnepeljük a holokauszt napot, és ennek kapcsán is említeném én is, hogy az üldözötteknek mindenképpen támogatást kell nyújtanunk, és ennek a hagyománynak a szellemében látom én azt, hogy ami a menekültek helyzetét illeti, tennünk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kienge kolléganő szintén a szocialisták részéről tessék. Grazie, e ministra. Köszönöm szépen. Miniszter asszony, először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon közel állnak hozzám azok, akik önkéntes tevékenységet végeznek a gyerekekkel kapcsolatban. Az olyan gyerekekkel, akik Afganisztánban voltak és támadások áldozatai lettek. Önkéntesekről van szó, akik segítenek, akik világszerte bevetik magukat. Sokszor teljes védelem nélkül élnek ezek a gyerekek az ilyen régiókban. Említett, említhetném Afganisztán, de Afganisztán mellett más országokat is lesz -e befektetés az ágazatba, hogy megvédjék azokat az önkénteseket, akik az életüket arra szánják, hogy embereken segítsenek. 250 millió személy mozog, ki is a migráns, az, aki szeretné maga számára a jobb életet, a jobb jövőt biztosítani. Szeretnék utalni arra is, amit elmondtak a humanitárius segély és a fejlesztési segély kapcsolatáról. Egy közép-hosszú távú megközelítésre van szükség a szociális, kulturális, politikai ellenálló képességet, a gazdasági ellenálló képességet kell biztosítanunk. Ezek az ágazatok mind, mind nyitott fejezetet jelentenek jelenleg. Így kezdődik a fejlesztés, a valós szakpolitika. Nem teszünk valamit, hogy ezek az országok kikerüljenek a válsághelyzetből, a konfliktusból, akkor további válságok indulnak útjukra. Tehát a humanitárius és a fejlesztési segély összekapcsolásával az ellenállók képességen dolgozva sok ország kikerülhet a válságból, tovább léphet sikeresen. Nagyon sok konfliktus övegez van a világon, Jemen, stb. De gondoljunk emellett a, a különböző jelenségekre, például az éhezésre. Azt hittük, hogy ezt már letudtuk, holott nem. Továbbra is nagy nehézségek vannak ilyen tekintetben. A terminológián is változtatnunk kell. Az alacsonyfokú válság, mint olyan, nem létezik, mert nem erről beszélünk, hanem háborúkról. Amikor ezen országok gazdaságáról beszélünk, akkor az áldozatok megsegítésének az alapjairól kell beszélnünk, ezek felállításáról, és segítsünk azokon, akik maguk mögött hagyták otthonokat, elvesztették azt. És ha az anyagi segélyről beszélünk, gondoljunk arra, hogy mikor vetettük ezt be Európában, a balkáni útvonalon, az Európai Unióban használtuk ezt. Ez a megközelítés része lehet, segíthetnénk ezzel a menekülteken. Norbertnek szeretnék köszönetet mondani. ez hasonlóan én is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy az Ákácsi országokkal megszervezett közgyűlésnek Bulgária otthont ad, az országok ott majd ezt még cserélhetnek egymással. Ez mindenki számára előnyt jelent majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én nekem is lenne egy kérdésem, amit még nem említettek a kollégák. A palesztin menekültevel kapcsolatos a kérdésem. Az Egyesült Államok egy régi részét ennek a projektnek magára vette. Én a nyugati partra ellátogattam novemberben, és az Ocsával találkoztam ott. Elsősorban, ami Gázában történik, és ők adtak nekem adatokat, és a Gázában 1000 dollár a jövedelem, máshol viszont 3000 és 30 ezer is akár lehet. Tehát tulajdonképpen hatalmas probléma a víz. Például Gázában van olyan nap, ahol 22 óráig nincsen víz. Szerintem ezt a humanitárius helyzetet már nem lehet tovább feszíteni az ENSZ e, egy a jelentésében említett egy gázai e, sómentesítési tervet, de eddig még semmi sem történt. Tehát nem engedhetjük, hogy a helyzet ennyire e, elromoljon a helyzet. Vajon van-e a tanácsban valami vita a tanácsban, mielőtt ez a humanitárius válság politikai válsággá válik, és még további, még rosszabb válságá, és a világnak végül sokkal többet kellene, kell majd fizetni, mint amit most kellene. A szakbizottságban sem beszéltünk még eleget ezekről a kérdésekről, de remélem, hogy a tanács figyelni fog ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, az utolsó kérdéssel kezdeném, mert tulajdonképpen mi is erről a kérdésről vitázunk. Mi a humanitárius segítségnyújtásra, fog, a Gázára fordított eh, eszközt neve, növelni fogjuk Igen, hétfőn is folytattuk ezt az eszmecserét, és az e, Európai Unió e, növelni fogja a humanitárius segítségnyújtásra szánt összeget. Ugyanakkor ez összefügg e, a, a palesztin kérdéssel. És mi is azt mondtuk, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell hiszen ez maga is kapcsolatos a gázai humanitárius helyzettel. Elnézést kérek, korábban talán nem voltam képes megválaszolni az összes kérdést, de némelyik eh, az úgynevezett Grand Bargain-nek a része, talán ez nem megfelelő név erre, ugyanakkor a legfontosabb, hogy amit 2016-ban Istanbulban a csúcs alatt eldöntöttek, amelyen 2600 ember vett részt, hogyha ezeket mind végrehajtanánk, az a hatékonyságot növelni, és új módszerekre is vezetni, hogy a forrásokat fel, megfelelően használjuk fel, beleértve a magánágazatot is. Őszintén szólva, a válság, amely egyre növekszik, van, amelyeket emberek okoznak, van, amelyeket természeti katasztrófák, de mindegy, hogy mennyire is növeljük az állami vagy a magánágazatnak a segítségnyújtását. Ha nincsen hatékonyabb módszer és megfelelő reform az ügynökségekben, hogy eljusson a segítségnyújtás és a e, tudomány, technológia vagy az innováció eredménye, akkor nem fogunk tudni választ adni a kihívásokra. amikor elolvasom a 2017-es ENSZ jelentéset, jelentést, amely az akciótervnek a végrehajtásáról szól, az isztambuli csúcs ö, ö, eredményeként, azt mutatja, hogy az Európai Unió valósítja meg leginkább a kötelezettségvállalásait de azért nem örülhetünk túlságosan ennek az, az a helyzetnek, de folytatnunk, hanem folytatnunk kell, mert amit teszünk, még mindig nem elegendő. Amikor az elmúlt, elfelejtett válságokról van szó, akkor azzal kapcsolatban a bolgár elnökségnek vannak tervei erre. Néhányan említették ezeket az elfelejtett válságokat itt is. Szíria az egyik, egy olyan hely, ahol már olyan régóta tart a válság, eh, hogy a média már belefáradt, és tulajdonképpen csak ez a szakbizottság és a e, külügyi tanács emlegeti csak. De ezekhez a hírekhez az emberek már hozzászoktak, és ezért a társadalom már nem fordul megértően ezek felé. Irak, Irak egy ugyanilyen példa. Jemen is, Líbia, Dél-Szudán, a Kongói Demokratikus Köztársaság. Tehát ezek azok az országok, amelyeket a bolgár elnökség is beleveszi a bizottsági megbeszélésekbe. A Kohár Fórum során. Az oktatást illetően ez a téma állandóan visszatér a már bizonyított tény, hogy az Európai Unió egyik stratégia, ez az egyik a milleniumi céloknak, hogy 2030-ra minden gyermek, amely bárhol is szülessen a világon, minőségi oktatást kell, hogy kapjon. Én most nem tudok sorrendet felállítani a, a célkitűzések között, de azt hiszem, hogy ez előfeltétele annak, hogy végre tudjuk hajtani a milleniumi célkitűzéseket. Amikor a végrehajtásról van szó a különböző országokban, eh, és előre elnézést kérek, mert nem lesz erre elegendő eh, időnk, és a bolgár soros elnökség nem igazán utasíthatja a tagállamokat, hogy melyik célkitűzésre koncentráljanak. De minden esetre összehangolt megközelítésre van szükség, együtt kell működnünk. Az Európai Unió tagállamai és intézményeinek együtt kell működni, és az ügynökségeknek is, amelyeknek a fejlesztési és a humanitárius munka a feladata. Csak így tudjuk együtt elérni a cégeket a fenntartható fejlesztési célokat illetően szeretném megköszönni a, a kollégának, aki Bulgáriát említette, büszkék vagyunk erre, a bolgár állam és a bolgár egyház a 75 évforduláját ünnepli annak, amely megmentette a zsidókat. Bulgária az egyetlen ország, amely nem deportálta a zsidó lakosságot a második világháború óta. És tulajdonképpen ezen sötét időik alatt is növekedett a zsidó lakosság száma. A tárgyalási mandátumot illetően E, e, szintén a bolgár soros elnökség ideje alatt lesz felhasználva. A júniusi tanácsülés alatt remélhetőleg sikerül e, megállapodásra jutni a tárgyalási mandátumot illetően. A parlamenti dimenzióról már beszéltem az ebéd alatt, egy nagyon fontos része ennek. A nagyon jó alapokról indulunk, és nem felejtettem el, hogy mi történt a legutóbbi külügyi tanácsülés alatt. A migrációt illetően azt hiszem már beszéltem erről a kérdésről. amikor először válaszoltam a kérdésekre. Tehát összefoglalva, azzal szeretném zárni, hogy összefoglaljam, hogy a célkitűzés, a közös célkitűzésünk az mindenek elett, hogy elkerüljük a válságokat. Hát nyilvánvalóan a természeti katasztrofákat nem tudjuk megelőzni, de az éghajlatváltozással vagy a természeti erőforrások megőrzésével kapcsolatban azt hiszem, hogy bizonyos fokig megelőzés területén tudunk valamit tenni, és meg tudjuk előzni a válságokat, és az áldozatok számát. Amikor az éghajlatváltozással kapcsolatos válságok, természeti események történnek, akkor azokra kell koncentrálnunk, és fontos, hogy a fejlesztési és a humanitárius segítségnyújtás között megtaláljuk a kapcsolatot, az oktatásra kell koncentrálni. Nézzük, hogy van-e még valami, amit kihagytam-e, ez pedig Engel asszony kérdése volt, tehát mit teszünk azokkal az emberekkel, akik Eh, az életüket kockáztatják mások életének a megmentésére. Itt az önkéntesekről beszélek. Azt hiszem, hogy az európai intézmények és az összes ügynökség egy közös célként ezeknek az élete, életeknek a megőrzésére kell törekednie. Amikor olyan eseteket látunk, ahol világosan megsértik a nemzetközi humanitárius törvényeket, akkor világos politikai reakciót kellene erre válaszként adni. Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem válaszoltam minden kérdésre. Az elnök. Úgy látom, hogy van, aki illetve nincs olyan, aki nagyon szeretne jelentkezni és visszatérni a kérdésre, úgyhogy azért mégiscsak válaszolt minden kérdésre. Also important as well. So, um... Ez is nagyon fontos. Ez a folyamat kezdete, és nem a zárása, úgyhogy sok hónapunk van még nyárig. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen, hogy a miniszterhelyettes is eljött, és az ön munkatársai. Remélem, hogy jól tudunk majd együttműködni, és nem kell új válságokat kezelnünk, a meglévők azért bizonyára mozgásban tartanak minket. Köszönöm, hogy eljöttek, mi pedig folytatjuk a szokásaink szerint a munkát. I should add, by the way, the minister told us at lunch about... A miniszter asszony beszélt arról, hogy holokauszt nap van, és a hétvégét is ennek szenteljük. Ez újdonság volt számomra, amit Bulgáriáról megosztott velem az elnökasszony, a, már ami azt jelenti, hogy a holokauszt idején nem hurcolták el a zsidókat, mindenképpen büszke lehet erre az országa. Colleagues, we're we have a, a, a, a very short break until four o'clock. Rövid szünetet tartunk négy óráig, de kérem, hogy fáradjanak vissza időben. Gondolom, aki az Afrika csúcs találkozón részt vett, az kíváncsian várja ennek a témának a tárgyalását. Amen. Okay, if people can ta- start taking their seats again, it would be helpful. Kedves kollégák, nagyon örülnék, hogyha visszainvitálnák a kollégákat, hogy a szünet után folytassuk a munkát a kávézás előtt, mert úgy látom, hogy a kávéért elindultak, de aztán soha nem tértek vissza. Kezdjük meg a 14. napirendi pont tárgyalását, amelynek a címe az Afrikai Unió és az Európai Unió közötti ötödik csúcs találkozó eredményei. Abidjanban volt ez a csúcs találkozó. Többen is ott voltak a kollégák közül Abidjanban a Pán-Afrikai Parlamentnek volt ott egy ülése, illetve a szakbizottságunk delegációt küldött oda, és nagyon érdekes eszmecsere volt a Deve Bizottság Panateris között. Holnap délelőtt egy órakor a Pán-Afrikai Unió delegációja is ide látogat. Én nem tudok elmenni, de a kollégáim közül remélem többen igen a parlamenti képviselők szerették volna felvenni velünk jobban a kapcsolatot, nem nagy formális üléseken, hanem szerettek volna gyakorlati ügyekben leülni velünk és egyeztetni Gambiából, és többen eljöttek, és a demokrácia elősegítés érdekében arról szeretek volna egyeztetni, hogy hogyan dolgozunk itt, például a költségvetést hogyan hagyjuk jóvá, és bizonyos ügyekben hogyan döntünk. Ami a csúcsálkozót illeti, az Európai Külügyi Szolgálat, illetve az Európai Bizottság képviselői vannak a körünkben. Kunda Vekko úr az eh, a külügyi szolgálat részéről, és Kundunz pedig az EU-EFKO kapcsolatok felelőse a fejlesztési főigazgatóságon, illetve körünkben van Yves Somville úr, az AKC EU nyomonkövető bizottság elnöke az EGSB-ben, ő is követi a vitánkat. Kedves kollégák, a dokumentumaik között megtalálják a DEVE jelentést a csúcs találkozóról, illetve egy nyilatkozatot, az Abidjani nyilatkozatot, ami a csúcs találkozó eredményeit rögzíti. Igen, ezt kerestem. Az Abidjani nyilatkozat a Pán-Afrikai Parlamenttől, igen, itt van a dokumentum végén, hiszen egy közös nyilatkozatot fogadtak el a, az európai és az afrikai képviselők, aminek Abidjani felhívása címe. Ez volna a mai vitánk háttere. Most nem is tudom, ki akart először szót kérni. A külügyi szolgálat Verbaker úr. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt is köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk hogy eljöjjünk, már a csúcs találkozó előtt is sokszor találkoztunk, illetve Ponga képviselő kiváló jelentését is olvastuk. Nagyon örülünk, hogy folytathatjuk ezt az eszmecserét most is, és a következő hónapokban, amikor a cselekvési terv készül, és a kötelezettségvállalásainkat latolgatjuk. Lesz egy EU-Afrikai Unió miniszteri találkozó, és minden esetre szeretnénk kapcsolatban maradni önökkel. A csúcs találkozóval kapcsolatosan mi úgy értékeljük, hogy összességében sikeres volt. Voltak a szervezésben nehézségek, fennakadások, de ami a vita tartalmi vonatkozásait illeti, kiderült, hogy a földközi tenger két partján kölcsönös függőség alakult ki a két térség között mindkét térség érdeklődését fejezte ki az együttműködés iránt. És még az afrikai oldalról is eddig soha nem látott részvételi aktivitás mutatkozott. Ez is mutatja, hogy kezdenek beérni a politikai kapcsolatok, sokkal inkább kiegyenlítettek ezek a kapcsolatok, és már ez is újdonság az együttműködésünkben. Megpróbáljuk a korábbi, megpróbálunk a korábbi hiányosságokon felül emelkedni. Afrika részéről nagyobb elkötelezettséget tapasztaltunk, ez abszolút kiderült abból, ahogyan az afrikaiak bemutatták terveiket, elképzeléseiket, hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni a fejlesztésben, a migrációban. Líbia is részt vett ezen a találkozón, és ők is támogatták, hogy Afrikának kezébe kell vennie saját jövőjét. A politikai nyilatkozatban is szerepelt ez, ahogy ön említette, sokkal nagyobb volt a elkötelezettség, mint korábban az a csúcs találkozó előtt, illetve a vezető tisztviselők ülésén Abidjanban is ezért dolgoztunk, illetve amikor miniszteri szinten sikerült a nyilatkozat szövegét véglegesíteni. A központi téma az ifjúság volt, ez volt tehát a cél, hogy megjelenítsük az ifjúság hangját. A csúcs találkozón nagyon jó volt a hangulat, a tagállamok közül többen küldtek fiatalokat is, az ifjúság képviselőit, tehát nagyon is jelen voltak a fiatalok ezeken az üléseken. A migrációt már említettem, új dimenzióval ruházta fel a csúcsalálkozót, nem csak azért, mert sürgető kérdés ez, hanem azért is, mert mindkét térség felelőssége ez. Közvetlen utókövetésként volt egy politikai nyilatkozat az EU, az ENSZ és az Afrikai Unió között a migrációs, migrációs válsággal kapcsolatosan. Ez közvetlenül a csúcs találkozó után került sorra, támogatva az önkéntes visszatérést Líbiából az ered, a származási országokba, illetve az áthelyezést ahol ez szükséges. Közben 17 ezer 17 ezer hazatértek még, plusz 10 ezer azóta, úgyhogy többet is tettünk, mint amit ígértünk Abidjanban. 15 helyet, tehát 17 ezer lesz az teljes szám. A csúcs találkozón megállapodást kötöttünk, hogy kontinentális dimenzióra emeljük a migráció ügyét az Európai Unió felé partnerként Afrika sokkal konstruktívabban tekint a migráció területén is. Más kulcsfontossági kezdeményezések, ezeket nem mindig sikerült elérni, ami az egyetértési memorandumot szerettük volna tető alá hozni Abidjanban. De az, hogy Afrika nem is felkészültségi problémákról volt szó, hanem politikai problémákat kell még megoldani. Erre vissza kell térnünk. Reméljük, hogy a következő hetekben sikerül áthidalni a nehézségeket. Az együttműködésünk szempontjából ez kulcsfontosságú ez a dokumentum, és le is kell zárnunk ezt a munkát, hogy tovább tudjuk azt vinni a következő szakaszokra. A gazdasági területen sok áttörés történt, mint például a külső beruházási terv. Meg kell tartanunk ezt a lendületet. A külügyi szolgálat és a fejlesztési főigazgatóság cselekvési tervet dolgozott ki. Abidjanban nem tudtuk ezt még elfogadni, nem volt elég idő, három hónapunk van még erre. A házi feladatot elvégeztük, egyeztettünk most is a tagállamokkal, és az afrikai féllel is felveszünk majd újra a kapcsolatot, hogy az ő véleményüket is kikérjük, és a tervek szerint február vége előtt ezt véglegesítjük. Az éves miniszteri találkozót még évvége előtt meg kell szervezni. Ez mindkét oldalról pontosan bizonyítja, hogy folytatni kell a párbeszédet és elmélyíteni a két kontinens között. Ez megkérdőjelezhetetlen szükségesség, és amikor Mogherini asszony ezt javasolta, mindkét oldalon elfogadták. Folytatni és nyomon kell követni a munkát, és be kell kapcsolni a kotonú követő tárgyalási sorozatba is, ami a, az érdekeltek bevonását illeti, ez nagyon fontos számunkra. A közös éves fórumot eddig még nem tudtuk megszervezni. Azt próbáltuk biztosítani, hogy a civil társadalom is jelen legyen, illetve a parlament, ez számunkra is a hitelképesség, illetve a hitelesség, a szavahihetőség ügye. Tisztázni tudna valamit az utolsó pontot az éves fórumról? Vagy az érdeket felek bevonásáról? Azt mondtuk, hogy lenne majd egy éves közös fórumunk, ahol a két intézmény, a tagállamok és a civil társadalom és más érdekelt felek összeülnének. Eddig sosem sikerült megszervezni. Afrikai országok tiltakoztak, főleg Egyiptom vonakodott, ezért valami újat kellett kitalálnunk, de biztosak vagyunk abban, hogy sikerülhet majd ezt most végrehajtani. Most már értem, mondja az elnök. Kontessék. Köszönöm szépen. Nagyon kevesen tudom az elhangzottakat kiegészíteni. Egy kicsit mondanék a politikai szemszögből, szemszögről. Akkor, ami, mikor elmentünk Abidjánba, még előtte megbeszéltük ezt a pontot, de azt mm, láttuk Európában, hogy növekszik a tudatosság a menekült áradat miatt és a válság miatt, hogy Afrika mennyire fontos Európa számára. Mert Afrikára kihatása van a helyzet. Akkor, amikor felkészültünk a csúcs találkozóra, és aztán Abidjanban is az intenzív találkozókon kiegészült a kép. Egyébként tudatában voltunk már addig is, de aztán Abidjanban láttuk csak igazán, hogy az afrikai oldal is úgy érzi, hogy ők maguk kell, hogy kezükbe vegyék a saját jövőjüket. Afrikának mindene megvan ahhoz, hogy fejlődjön, ha jól, jó döntéseket hoznak meg, hiszen megvannak az emberek, megvannak a természeti erőforrások, mert valós potenciál van ott, és van tudatosság az Afrikai Unióban, és külön-külön az uniós tagállamokban, az Afrikai Unió tagállamaiban is, hogy szeretnének ott lenni. Afrika szeretne a multipoláris világ szereplője lenni, és nem szeretne más nagy szereplők beavatkozási tárgya lenni pusztán. Persze ez az egész nem fog csak úgy jönni. Az a tény, hogy Addisban lesz a jövő héten egy csúcs találkozó, az fontos. A Kagami törekvések fel vannak a menetrenden, ezzel szeretnék az Afrikai Uniót hatékonyabbá tenni. És emellett ott vannak még a, menet, a napirenden a partnerségek is. Ez fontos, ez is mutatja, hogy mennyire komolyan gondolják az egészet. És az abidjani politikai lendület, dinamika része volt ez. Jól pozícionáltuk magunkat, persze azért nem volt könnyű dolgunk minden egyes alkalommal Abidjánban, el is magyarázom. Volt egy beszélgetésünk, a külső beruházási tervről beszéltünk. Ez tulajdonképpen nem terv, hanem egy eszköztár, amely lehetővé teszi az ellensúlyok alkalmazását, kiegyenlítést. Beszéltünk az EAP-ról is, viszont a név nekik nem tetszik, csak az eszköz. A név olyan, mintha e, Európának lenne egy terve, és ez számunkra mennyire fontos. Partnerek kell, hogy legyünk velük. Nyilván nekünk is megvannak a magunk érdekei, itt vannak a gazdasági érdekek, ott van a migráció, ott van az általános megközelítés, a fejlesztési szakpolitika szempontjából, melynek célja a szegénység csökkentése és az oktatás terjesztése, de nem szabad elfelejteni azt, hogy nekik maguknak is megvan a saját menetrendjük. Úgyhogy ha szeretnénk elérni a saját céljainkat, akkor többet kell tennünk, és meg kell néznünk azt, hogy ők hogy nézik, e, néznek, tekintenek erre a helyzetre. Az Abidjani nyilatkozat jól mutatja, hogy az elképzelések találkoztak, két szemszögből ugyan, de ugyanazt szeretnék megtervezni. Ezért fontos a nyilatkozat. És most az is lényeges, hogy jól megtervezzük a faluapot, az Afrikai Unió Bizottsága, valamint az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat. Három hónapon belül egy cselekvési tervet kell, hogy jóvá hagyjon a prioritást jelentő cselekvésekről. Ez az első megjegyzésem, a másik megjegyzésem az, hogy amikor arra a kérdésről van szó, hogy mit tegyünk, nagyon világosan közelítettek egymáshoz a felszólalások, az, unió, az Európai Uniós és az Afrikai Uniós felszólalások is elmondták, hogy az ifjúság és a beruházás a fontos, az emberekbe történő befektetés. A follow-up során nagyon sok pénz fog az oktatásra, a felsőoktatásra, a tudományokra és az innovációra fordítani. Ebbe kell befektetnünk. Van erre hajlandóság, és velük együtt kell ezt kifejlesztenünk, jobban, mint a múltban. A jövőre nézve ez tanulság. És persze az üzletekbe is be kell fektetnünk az üzleti világba. Nem csak a piacokról van itt szó, és a piaci integrációról és az európai piachoz történő hozzáférésről, hanem arról is, hogy megbeszéljük az üzleti környezetet, valamint a szélesebb körű kérdéseket, a kormányzást, a korrupciót, a belső erőforrás mobilizációt, a szociális egyenlőtlenségeket és egyenlőséget. Ezt vázoltuk fel, és most a faluapban tudnunk kell, hogy hogyan tovább, meg kell néznünk, hogy mely kulcsfontosságú pontokat kell kifejleszteni, hogy mindez megtörténjen. És most itt ennyiben is hagyom. Rendben van. Köszönöm szépen, hogy ezeket a kérdéseket megmagyarázták a számunkra. Hárman kértek szót mostanáig, vagy négyen, négyen. Mégiscsak hárman. De nem, négyen mondja az elnök. Mariana is az első. Mariasa. And then... Mariasa, Maria és Cecil. Maria, tessék először. Tessék, Maria. A Máriák döntsenek maguk között, hogy melyik lesz az első. Hát az Európai Parlamentben elég sok Mária van. Minden nyelvben létezik a Mária, nyelv, a Mária név. A Deve Szakbizottság mm, póttagja vagyok most dolgozom bele magamat témákba, de három dolgot szeretnék a misszióval kapcsolatban megemlíteni. A tartalmi dolgokat önök nagyon jól összefoglalták. Hát eh, jó lenne egyszer elmenni, én nagyon szeretném, ha én is egyszer elmehetnék oda, és eh, végignézni, hogy hogyan tárgyalják le, hogy mit kell csinálni nagyon köszönöm, hogy elmagyarázták azt, hogy mi történt az utazáson. Ebből három dolgot vonnék le következtetésképpen. Elnézést, hogy ennyire szintén fogalmazok, de nem jó az, hogy Afrikában erre a küldöttségre csak férfiak mennek. Az Európai Unió nevében csak férfiak nyilatkoztak és voltak ott a plenárison is csak férfiak szólaltak fel. Ez nem jó. Ha jó példával szeretnénk előjárni. Ha azt látjuk most, hogy öt férfi játsza a vezető szerepet, és a nők csak azért vannak, hogy beszélgessenek, hát ez nem jó. Ezért kérném azt, hogy gondoljanak azokra a képekre, amelyek a fejben megjelennek majd, és azért nagyon nagy hatásuk van. Az emberek fejébe bevésődik a kép. Voltam én más küldöttségi missziókon, de én most kellemetlenek találtam azt, hogy itt csak férfiak voltak. A plenárissal kapcsolatban azt mondták nekünk, hogy a nagy nyilvánosságot kizárták. Egyébként a város másik végén zajlott egy másik csúcs találkozó. Ha ellátogatunk egy országba, és közben ott a látogatásról kizárják a közvéleményt, mondván azt, hogy menjenek a másik találkozóra, mert biztos jöttek, holott sokan NGO-k és mások is jelen erre a találkozóra jöttek, akkor nekünk egyértelműen nyilatkoznunk kellett volna. Komolyan vegyük, kell vennünk ezeket a dolgokat, az, hogy ha nem mondunk semmit, jelent valamit. Mert azt sugalja, hogy azt mondjuk, hogy ez így rendben van. A meglátogatott projekteknél én jelen voltam, nagyon érdekesek voltak. A visszaküldési projekt, az evangélikus pap projektje, minden nagyon érdekes volt. Viszont Szeretném látni, hogy egy ilyen országban egy teljesen normális ház vagy vendéglő hogy néz ki. Mert az ilyen konferencia szinten minden azt a sugalja, hogy minden rendben van. De a projektekben csak kevesen voltak olyan szerencsések, hogy részt vehettek. Értem én az értékteremtést, és ezt meg is kell tapsolni de hogy úgy jöjjön el az ember egy országból, hogy azt mondja, hogy közben nem szerzett benyomást arról, hogy egy, egy hétköznapi ember hogy él, nem látta a házát. Hát, még akkor is, ha meg kell tapsolnunk a pozitív példákat, örülnünk kell ezeknek, ha ilyen példaiskolákba látogatunk el, példaültetvényekre, az iskolákban is mindenki ugyanúgy volt felöltözve, szuper volt, de azt, azt sugalta, hogy ez nem igaz. Ez nem valós. Tudom, hogy nagyon nehéz ezt megszervezni, nagyon nehéz megszervezni az ilyen valós életbe tört látogatásokat, könnyebb, mint a projektekbe történő látogatásokat, de azért nem lehet elhagyni úgy egy országot, hogy nem láttuk a hétköznapi életet. Ennél az utazásnál az volt a benyomásom, hogy csodálatosak a projektek. Mindegy csodálatos, Mindegyiknél nagyszerű volt ott lenni, de azért mégiscsak bepillantottam volna kulisszák mögé. Mert mi csak kulisszákat láttunk. Köszönöm szépen. Thank you, Maria. Some, some of the issues about how we all... Köszönjük szépen. Talán ezt a pan, összafrikai, afrikai parlamenttel kellene megbeszélni. Sirán, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon ö, nagy figyelemmel követtem a két előadót, és nem kérdezem meg a bizottságnak a jó hír szemét az Afrikával kapcsolatban Nyilvánvalóan vannak olyan biztosok, köztük Michel biztos úr, aki testét, lelkét belevetette ebbe a munkába. És nyilvánvalóan ez a munka hatással van afrikai kapcsolatainkra. A pluralizmus, amit a tanács mutatott, ismerjük az egyeseknek a gondolatait, de nem ismerjük másoknak a hátsó gondolatait. Vannak, akik a kereskedelmi kapcsolatokat szeretnék, például szabad kereskedelmi zónát létrehozni, de szerintem hiányzik ez, hogy a fejlesztésen keresztül kellene látni ezeket. Tehát milyen kritériumok alapján értékelik a megtett előrehaladást. Abidjan egy fontos lépés volt ezen az úton, de Fontos most az értekelésnek a, keretét megteremteni. Tehát mit várunk, mit akarunk e, e, e, elérni a különböző területeken, például a korrupció területén, és én egy nagyon érdekes tanúvallomást láttam. Nigéria egy keleti részéről, ahol a korrupciót sikerült letörni, és az emberek ott maradnak, nincs továbbá, többé migráció. Tehát meg kéne vizsgálni hogy hogyan akarjuk épp ezért alakítani a politikánkat. Minden tagállam számára fontos ez, de nyilvánvalóan vannak közös érdekeink, de meg kell vizsgálni a többieknek is a, a problémáit. Azt hiszem az Európai Unió javasolhatta volna azt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában Afrika is kapjon egy helyet. Hiszen hiszen ez a hang hiányzik a biztonsági tanácsból, aki egész Afrika nevében szólna. Két milliárdról beszélünk. Az európai kontinens, a Franciaország, eh, eh, az Egyesült Királyság eh, saját helyen rendelkezik a biztonsági tanácsban, és egy egész kontinens nincs képviselve ott a bizottság felelős az afrikai biztonság is, ért is, hogy egy olyan szerződést kössön, amely világosan megmutatja a biztonsági problémákat. Szeretném, ha a bizottság szólna arról is, az, Egyesült, az, egy, az Európai Unió és az afrikai közti kapcsolatokról. Amikor Afrikával beszélünk Abidjánban, akkor azt látjuk, hogy minden afrikai ország, köztük az északi országok is ennek része, de a biztonsági kérdések, például az emberkereskedelmi, emberkereskedelmi problémája, az nem megoldható, hogyha nem beszélünk Marokkóról, Burkona Fázóról, Algériáról és más országokról. Tehát az egészében véve kell nézni Afrikát. Hogyha egy keretben az egész problémát tekintjük, és egy más keretben meg részeit tekintjük, akkor nincs koherencia konferencia. az előttem szólóhoz hasonlító, hasonlóan e, e, szerintem e, világosá kell tenni, hogy melyek azok a dolgok, amelyek nem működnek. Tehát nyilvánvalóan vannak kialakítandó stratégiák a biztonság területén, amelyik túlmutatnak a mi érdekeinken. Beszélünk a nagy tavak vidékének a, biztonságáról, a különböző intézményekről, például a Kongói Demokratikus Köztársaságról, a, a, a kudarcot vallott államokról. Nem lehet nyilvánvalóan a helyettük kormányozni az országokat, de de azért meg kellene azt beszélnünk, hogy a, egy kormány felelősebben forduljon a problémák felé. Az Európai Unió képviselőinek mindezeket a gondolatokat képviselnie kellene. Maria. Köszönöm szépen. A záró dokumentumra szeretnék visszatérni. Arról számoltak be, hogy ezt későbben készítettek, készítették el itt az idő volt a gond? Mintha azt említette volna, hogy az idő rövidsége miatt készült el később a záró dokumentum. Voltak nézeteltérések, amelyeket még el kellett simítani? Ez érdekel engem. Jó lenne tudni részletesebben is azt, hogy melyek voltak azok a pontok, amelyek további vitákat igényeltek, és hogy ki, hol, kellett, hogy beadja kicsit jobban a derekát az Afrikai Unió és az Európai Unió milyen engedményeket tett egymásnak. Nagyon izgalmasnak tartom ezt a kérdést. És emellett még szembeütlő volt a számomra az is, hogy Mimica biztos Abidjanból egy Twitter üzenetében írt arról, hogy Kotonó után mi legyen, ez furcsálódtam, hiszen az Afrikai Unió még nem mondta el azt, hogy pontosan mit szeretne. Vajon lesz -e egy hivatalos álláspont a hónap végén megrendezendő csúcs után? Továbbá érdekelne az is, hogy a tárgyalási mandátum tervezetében Kotonó utáni helyzetre vonatkozóan azzal, hogy a regionális afrikai pillér egy közös Afrika-EU stratégiát fog felváltani. Mi a kérdés? Ez a javaslat az Afrikai Unióval együtt született, sokat, említ, sokat beszélt a partnerségről. Közös megfontolásról van itt szó? Vagy az Európai Unió előterjesztéséről végezetül? Mária Nagyle már említette ezt, a zöldek furcsálották azt, hogy hogyan bántak a civil társadalommal, hogy nem hívták meg őket, kizárták a csúcs találkozóról. Ez önmagában véve is ellentmondás. És jelzi azt is, hogy a civil társadalom mozgástere egyre inkább zsugorodik. Még az Európai Unión belül is tapasztalható ez. Az Európai Unió e tekintetben nem hallgathat, egyetértek Máriával. Nem ülhetünk ölbetett kézzel végignézve az egészet. A bizottság ebből vont le vajon következtetéseket? Tesz-e majd konkrétan valamit, hogy ilyesmi a jövőben ne forduljon elő? Említette az érdekelt felek találkozóját itt Brüsszelben, de hát ez sem úgy zajlott, mint ahogy azt eredetileg betervezték. Nem helyettesítheti ezt egy brüsszeli érdekelt felekkel kapcsolatos konferencia. Persze meg kell néznünk azt, hogy milyen platformok jöhetnek létre a civil társadalom számára. Teljesen világos az, hogy a továbbfejlődés a szegény országokban és egy olyan kontinensen, mint Afrika, csak a civil társadalma együtt valósítható meg. Ezt nem lehet csak parlamenti szakbizottságokban eldönteni. Helyszínen ott kell lenni a civil társadalomnak, meg, és őket be kell engedni az ilyen találkozókra. Tehát biztosítani kell számukra a platformokat. Köszönöm. Thanks, Maria. Köszönöm, Maria. Linda, ringrazio anche i nostri eh, due relatori per eh, tutte le... Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megköszönhetem a két előadónak az információt. Eh, periodicamente... Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen rendszeres találkozókat szerveznek, illetve hogy az Abidjani csúcs találkozót követni kell majd ennek az eredményeit. Ezt nagyon egyértelműen meg kell tenni. Teljesen egyetértek Marian Noich kollégámmal, amikor azt mondja, hogy egy kicsit jobban kellene megszerveznünk a látogatásainkat, ami ezeket a szervezett projekteket illeti, amelyeket meglátogathattunk, illetve hogy hogyan kapunk hozzáférést a valós élethez. És szerintem ez is nagyon jó ötlet, hogy a fiatalok projektjeit is meglátogassuk ott az otthonokban, ahol élnek, hogy valós eh, helyzetekkel találkozunk, és sikeres projekteket látogathassunk meg. Láttuk, hogy vannak fiatalok, akik visszatértek Líbiából, sok tapasztalatot gyűjtöttek ott, és azt sürgették, hogy a parlament, a kormányok hallgassa meg őket, mert sokan ezek a fiatalok nem is tudták, hogy hova mehetnek, kihez fordulhatnak, ezért a kormánytól kérték, hogy hallgassa meg őket. Nem tudták, hogy mihez kezdjenek, mit tegyenek. Hogyha találtak is volna valamit, akkor Libiába kellett volna menniük, vagy tovább, és el kellett volna vándorolniuk onnan. Az ülésen beszéltünk a migrációs task force-ról, de azt látjuk, hogy nem lehet, hogy az ilyen projektek előzzék otthonukból ember, az embereket alternatíva nélkül. Nem lehet evakuálni Líbiát, hogyha nem találunk megoldást a kitelepítetteknek. Az ülésen egy másik projekttel is találkoztunk, ami a nőkkel foglalkozott, egy nagyon szegény térségben indították ezt a kezdeményezést, ahol is nők összeadtak egyfajta garancia alapot, és egészen autonóm módon egy saját pénzügyi rendszert hoztak létre, általában szkeptikusak vagyunk az ilyenekkel kapcsolatosan, de ők ezen garancia alap segítségével függetlenné, anyagilag függetlenné voltak képesek válni, létrehozták saját vállalkozásaikat, és egy informális rendszerből nyertek bevételt. Ezek az a kis projektek, amelyeket vizsgálnunk kellene, olyan projektek, amelyek segítenek a nőknek, és azoknak, akik a formális rendszeren kívülrekednek. Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor a külső befektetési alap kérdéseit vizsgáljuk. Kérdésem a következő. Ez az alap tényleg elérhető lesz a kis és középvállalkozások számára, az egyszerű emberek számára? Mert nagyon sokan nem is ismerik a lehetőségeket, nem tudnak a projektekről, sokszor az intézmények sem. Nekem például volt lehetőségem, hogy gambiai képviselőkkel találkozzak. Ők is olyan eszközökről beszéltek, amelyek meg tudnák erősíteni kapacitásukat a strukturális reformok elindítására, hogy változzon a gazdaság. És én is említettem azokat a programokat, amelyeket mindítottunk, de ők nem tudtak ezekről. Ezen változtatni kell, és ismertetni a programokat. Ez a kérdésem az alappal kapcsolatosan is, hogy eléggé tájékoztattuk-e az érintetteket erről. Nem akarjuk, hogy olyan nagy bürokrácia legyen e körül, az eszköz körül, hogy csak a legnagyobb cégeknek és intézményeknek álljon majd a rendelkezésére. Van még néhány gondolatom. A diaszporáról nem igazán hallottunk. Az Európai Parlament az interparlamentáris programban ezt prioritásként kezeli, illetve a kotonó utáni időszak. A parlamenti aspektust is megkívánják erősíteni. Nagyon sok kapcsolatfelvétel történt más parlamenti képviselőkkel, és volt arra is alkalmunk, hogy egyeztessünk az ő jogalkotási rendszerükről, illetve arról, hogy mi, hogyan lehetne azt megerősíteni. Nagyon sok az olyan afrikai ország, ahol még az állam is gyenge, nem hogy csak a parlament. Köszönöm. Köszönöm. Most Ivson Will következik, aki az AKC EU utánkövető bizottságnak az elnöke az EGSB-ben. A csúcs találkozó mellett volt egy nagyon fontos párhuzamos esemény is. A gazdasági és szociális érdekeltek részvételével, mint vállalkozások és más szociális szereplők, szomvil, úr, öné a szó. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy a, ennek a találkozónak az eredményéről beszámoljak. Ez az Afrikai Unió és az Európai Unió gazdasági és szociális vezetőit gyűjtötte össze eh, két héttel az Európai Unió afrikai abcsáni eh, csúcs előtt. Ez ilyenfajta eh, üléseket már 2014 óta szervezik, de most történt először, hogy egy afrikai intézettel együtt szerveztük ezt a találkozót, ez a, az parti intézménnyel történt. És nagyon fontos volt, hogy magáévá tette ezt a találkozót az, az egy afrikai ország, de az ECOSZok képviselői is ott voltak, és az afrikai gazdasági és szocialist szervezetek képviselői, környezetvédők és a többi. Három percben szeretném összefogadni a négy legfontosabb témát, amelyeket a különböző workshopokban megtárgyaltunk. Az egyik az Afrika-Európai Uniós kapcsolatok jövőre, itt hangsúlyoztuk, hogy Európa és Afrika csak nyert a kapcsolatukból, ugyanakkor sokkal jobban összehangolt munkára van szükség a, különböző témák körül, hiszen ezeket a témákat önök jobban ismérik, mint én, ez a migráció, a terrorizmus elleni har, az éghajlatváltozás, a konfliktusok és a béke melletti harc, a mezőgazdaság harmonikus fejlesztése és a többi. E, egy mondatban a gazdasági és szociális szerme, szereplőknek Afrikában állandó partnereknek kellene lenni a stratégiák meghatározásának elején és végén is. Nyilvánvalóan ez finanszírozási kérdéseket is felvet, hiszen a civil társadalmat is képviseltetni kellene. A második vita az oktatással, és a fiatalok készségeinek a növelésével foglalkozott. Világos, hogy a fiatalság problémája Afrikában mindenütt a legfontosabb kérdés, és a fiataloknak meg kell adni a saját hangjukat azért, hogy ők is megfogalmazhassák, hogy milyen társadalmat képzelnek el maguknak, mielőtt kidolgozzuk a stratégiákat. Tehát beszéltünk egy egyetemes oktatásról, a munkaerőpiac és az oktatás közötti kapcsolatból, aztán a fiataloknak az önálló vállalkozóként való lehetőségeiről. A harmadik kérdéscsoport az a mezőgazdasággal és a mezőgazdasági élelmiszaripi kérdésekkel foglalkozott alapvetően fontos a fiatalság számára, hogy hogy a vidéki zónáknak a csökkenését meg kell állítani, értékláncokat kell létrehozni, és ezeket bevezetni. Infrastruktúrai, oktatási, regionális integráció, költségvetési politika, stb. mind olyan politikák, amelyeket össze kell hangolni. Erről lehetne persze még többet mondani. Egy másik kérdés, amelyet az egyik parlamenti képviselő is említett, ez a példa értékének az előtérbe hozása. Vannak olyan afrikai országok, ahol sikeresebb politikát folytatnak, vannak szép dolgok, amelyeket ezekben az országokban létrehoztak, és ezeket nem igen ismerik az emberek, tehát ezeket jobban ismertetni kellene. Például a FAO, eh, amely az élelmiszer eh, pazarlásról eh, beszél, ezeket a kérdéseket ugyanígy meg kellene ismertetni az afrikai esetekben. Aztán az afrikai civil társadalom és európai társadalom között párbeszédre van szükség a zöld energia felhasználásában. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez mind gazdasági fejlődés és munkahelyteremtést létrehozhat. A vidéki zónákban, például a Zelefancsont parton van egy olyan rendszer, amely Eh, az elektromos áramhoz való hozzáférés lehetővé tette, és és itt a helyi lakosságot eh, valóban felelőssé tették eh, a, a, a villamos áram létesítményeknek a megőrzésére, és ez nagyon fontos, hogy ne csak végső felhasználók és kedvezményezettek legyenek, hanem tudomásul vegyék, hogy a sajátukká tegyék ezt a fejlesztést. Aztán van egy, egy-két évvel ezelőtt volt egy parlament, interparlamentáris találkozó, ahol ahol a nap elemekről beszéltek, amelyek lehetővé teszik eh, vidéki eh, területeken is az elektromos áramnak a használatát. És ezeket eh, sokkal nagyobb, szélesebb körben el kellene terjeszteni ezeket a példákat. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget biztosították arra, hogy beszámoljak erről a találkozóról Nyilvánvalóan volt egy végső nyilatkozat is, amiket, amelyet elküldtünk a, felel, a politikai felelősöknek. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött és elmondta ezeket tudjuk, hogy a beruházásokhoz szükség van a szociális partnerekre is. Én is szeretnék néhány szót szólni, hiszen én vezettem ezt a delegációt, és egyetértek mindazzal, amit a kollégák mondtak mindig azt mondjuk, hogy a vezetőség felállítása nagyon fontos. Jó vezetők és jó rendszerek megoldhatják a problémákat. Nagyon fontos, hogy a támogatást megfelelően költsék el. Az, az utóbbi hónapokban az az érzésünk, hogy új generációja mutatkozik afrikai vezetőknek, akik másképpen szeretnék a jövőt jövőt tovább folytatni. A Gambiáról hallottunk, aztán Nigériáról, és azt hiszem, hogy nagyon fontos az abidzsani nyilatkozatban megfogalmazott gondolat, és vajon ez az új stratégiának részévé válik-e? Tudjuk a saját európai tapasztalatomból, hogy csak amikor a demokrácia fontosabbá válik, akkor sikerül gazdasági növekedést is elérni. Amikor Apicsánban voltunk, akkor volt a helyi önkormányzatoknak is egy találkozója és azt hiszem, hogy alábecséljük az önkormányzatoknak a szerepét a gazdasági fejlesztésben. De a helyi önkormányzatok közel vannak az emberekhez, ők gyorsan, alacsony költségekkel tudnak valós változásokat létrehozni. Gyakran mi úgy gondolkozunk, hogy vannak beruházási programok nagy projektek, amelyeket nagy európai vállalatok vagy nemzetközi civil szervezetek hoznak létre. De nincsen elegendő kis projekt, amely ott a helyszínen kis projekteket létrehozna. Én valamikor regionális politikában dolgoztam, és az EU tulajdonképpen élen járt abban, hogy gazdasági támogatást nyújtson. Tehát fejlesztési projekteket létrehoztak kis pénzekért, de lehet egy olyan nagy projekt, amely technikai segítségnyújtást ad ott a helyszínen tehát például meg kellene vizsgálni, hogy a régiók, régiós főbizottságában mit tettek, tehát hogyan lehet több vállalkozást elindítani, hogy lehet támogatni őket, innovatív gondolatokat kellene megvizsgálni, és megosztani ezeket a tapasztalatokat. Amikor ott jártunk, akkor a líbiai botrány sajnos egy kicsit beárnyékolta az ottani eseményeket. mert ami Líbiában történt, az árthat az Európai Unió reputációjának, hírnevének. megkérdezték például, hogy miért támogatja az EU a Libiát akkor, hogyha ilyen dolgok történnek. Tehát a nemzetközi média e, szerette volna tudni, hogy mi is történik. Voltak más kérdések is, hiszen elmentünk egy banánültetvényre, és jó projektről használtunk, de a banán kísérő intézkedések nehezebbé tehetik nekik a, a dolgukat. Tehát nem szabad, hogy elveszítsük a beruházást ezekben az országokban. A helyi civil szervezetek elefántcsont parton azt kérték, hogy amikor az Európai Unió új programozási időszakáról beszélünk, akkor a elefántsor parttal kapcsolatos indikatív programokban gondoljunk az egyszerű emberekre is, hogy az ő életükön javítsunk. Ezért fontos, hogy bevonjuk a civil társadalmat és a szociális szereplőket. nagyon gyakran találkozunk olyan politikusokkal, tagokkal, akik nem tudják, hogy igazából milyen politikát folytat a kormányok Afrikával kapcsolatban. Köszönjük szépen, és akkor most reagálnak ezekre a kérdésekre. Um, same as before, yeah. I will go first, but I will leave. A posztkotonót rád bízom, Kón. Úgyis azt akarod mondani majd, amit én akarok mondani, hiszen nincs nézeteltérés közöttünk a témában. Nézzük szépen Soveriában a kérdéseket. Civil társadalom bevonásra Sajnálatosnak tartjuk önökhöz hasonlóan azt, hogy a civil társadalom nem hallathatta a hangját a második napon a kormányzati részben. Mi ezt főleg szervezési problémáknak tudtuk be. A második nap kaotikus volt, két társelnök volt. Tondé elnök azt mondta, hogy az idő rövidsége miatt csak az államfők beszélhetnek, szólalhatnak fel. Azért ez elégedetlenséget okozott a teremben. És a többieknek nem tudtunk szót adni. Ami az ifjúságot illeti, nagyon jól megszervezték, mindenki megkapta, a parlament, az üzleti ágazat is nyilatkozhatott. Tehát a civil társadalommal önmagában véve nincs gond. De továbbra is nagyon határozottan kell fellépnünk a programok megtárgyalásakor, miniszteri szinten is Frederica Mogherini-vel a csúcs előtt szinte harcolnunk kellett azért, hogy ez a pont felkerüljön a menetrendre, ez továbbra is ott marad. És a jövőben is így fogunk eljárni. Ami a diaszpora kérdését illeti Kienge asszony tért ki erre. Többet kell tennünk. A migrációs dimenzióban is hangsúlyt kap majd ez a kérdés. Ó, igen, és ami a cselekvési tervet illeti, valamint a politikai nyilatkozatot és az elfogadási problémákat. A politikai nyilatkozat tekintetében az említett kaotikus záróülés szakon nagy zűrzavar volt a kapcsolatban, hogy melyik szöveget fogadtuk el. Az Afrikai Unió és az Európai Unió között már előtte egy héttel ment a levélváltás, hogy biztosítsuk, hogy melyik is legyen a jóvágyott szöveg és hogy gondoskodjunk arról, hogy mind a két oldal elfogadja ez. A migrációs bekezdés volt a problémás kérdés, de végül ezt sikerült megoldani. De ez is megmagyarázza a késedelmünket, hogy miért jutottuk el önökhöz későn ezt. Egyébként pedig a tartalommal és az idővel kapcsolatban is problémák voltak. Nem lehetett az egészet lezárni Abidjanban külön, eltértek a vélemények egymástól, és az afrikai oldal nem volt hajlandó részletesebben megnézni a külső beruházási tervet. Azt mondták, hogy hagyjuk jóvá az ehhez kapcsolódó finanszírozást infrastruktúrális projektekkel, ehhez pedig nekünk volt időre szükségünk. Ezért azt mondtuk, hogy összpontosítsunk a politikai nyilatkozatra, és utána három hónap alatt nézzük meg a tervet, a cselekvési tervet, amely jól kiegyensúlyozott lesz így. Ez ma most előttünk az asztalon. Ami pedig a politikai töltető témákat illeti. Par d'autres. Um, tout d'abord... Először is a magunk részéről nincsen probléma azzal, hogy megosztott legyen ez az érdek, vagyis, hogy legyen ez egy kereskedelmi érdek, és lehet, hogy ez a csúcs találkozó egy kicsit korlátozottan beszélt arról, hogy mit kell tennünk. A befektetés, a foglalkozás ter- foglalkoztatás olyan kérdések, amelyek szintén felmerültek a politikai deklarációban, de ez nem zárja ki azt, hogy mik a vívmányai, mik az eredményei a kapcsolatunknak. Ez mindig globális megközelítés lesz, figyelembe véve a kormányzási, a demokrácia szempontokat, a gazdaságirányítási szempontokat, a befogadás szempontját. Tehát egyáltalán nem merül fel a korrupció elleni harc, ezek az elemek mind szerepelnek a nyilatkozatban. Valóban a a közleményben a magán szférára koncentráltunk, mert szerettük volna a partnerségben ezt a szempontot is hangsúlyozni. A biztonság tekintetében a csúcs találkozó, legalábbis ennek a plenáris ülése nem az a hely, ahol Kongó ügyét vagy más ügyeket felvetünk. Itt is a közös érdek nem csak Afrika szarvára vagy szájra korlátozódik, hanem más régiókra is. Ott van az emberi szolidaritás, a felelősségvállalás, az emberek védelme, amit az Európai Unió felvállal. Szeretnénk megerősíteni az együttműködést az Európai Unió és az Afrikai Unió között, ezen a területen is, az egyetértési memorandummal, amit eddig is próbáltunk elérni, és jövő héten valószínűleg alá tudjuk írni. Nagyon fontos a kölcsönös kiegészítő jelleg, illetve hogy az afrikai fél is felvállalja a maga felelősségét, és a, vál- és a válságokért felelősséget vállaljon. Ezt nagy figyelemmel követjük ezt a témát. Az ENSZ is köz, figyeli ezt, Guterres elnök is illetve más fontos tisztviselők fontosnak tartják ezt a biztonsági szempontot. A biztonsági tanácsban sincsen egységes álláspont, de azt tudni kell, hogy ez egy nagyon specifikus szempont Európa és Afrika között, ez a globális irányítás, és ez tartalmazza a biztonsági tanács munkának megreformálását is, a nemzetközi kormányzás fórumait, illetve a pénzügyi igazgatás fórumait, ezt is napirenden kell tartani az Európai Unióban. És még két szó a záró következtetésekről, Linda. Teljesen egyetértek arról, amit az önkormányzatokkal kapcsolatosan elmondott az éves irányítási hétvégén pontosan a helyi irányítás, a helyi kormányzás lesz a kérdés, a fő kérdés, a fő téma. Nagyon fontos lenne erre figyelmet fordítani, illetve a nők jelenlétére a vezetésben. És záró észrevételem, hogyha megnézzük az afrikai Unióban erős a vezetőség, valóban generációváltásra van szükség sok országban, de azért a demográfiai dimenzió vételével sok afrikai vezető szembe kell, hogy azzal nézzen, hogy változásra van szükség, mert nem tudják kezelni a kontinens alapvető társadalmi átalakulását. Köszönöm. Köszönöm. Nem fogok a logisztikai kérdésekről, a szervezésről beszélni, mert nem mi szerveztük meg ezt az eseményt. la, remarque de, de, Charles Görens. Akkor Charles Görens megjegyzésével szeretnék kapcsolatni, tehát kiknek vannak harcsog gondolatai. Hát nehéz azért a harcsog gondolatokra kommentálni, mert azok hátsó gondolatok. De a lényegi dolog az az, hogy az utilitarizmus és a fejlesztési célok nem mondanak egymást, egy, ellent egymásnak, és ezt, ezt kell megmagyaráznunk azoknak, akik pont utolitalista szempontból nem látják a kapcsolatot. Európa másokkal szemben nem gondolhatja azt, hogy Afrikába elmegy, valamit elvisz, és aztán magára csapja az ajtót, és nem old meg semmit. Mert ha ezt tesszük, akkor Afrika beteg lesz, és hogyha Afrika beteg, akkor az hatással lesz másra is. Tehát az érdekünkben áll, alapvető érdekünkben, hogy másként néz, tekintsük ezt a kontinenst, és nem csak egy kis kedvezményezetként kell rá gondolni. És ezt a vitát le kell folytatni Mindegy, hogy most a migrációról van szó, vagy gazdasági fejlesztésről, vagy biztonsági kérdésekről, hogyha ezeket a kérdéseket megfelelően akarjuk kezelni, akkor egy következő szakaszra kell áttérni, amely az irányítással kapcsolatos, a fenntartható és inkluzív fejlődéssel, a szegénységgel, amely az egyenlőtlenségek kiköszöbölésével foglalkozik. Európa nem tudja az közvetlen érdekeit megvalósítani, hogyha nem tekint ezeken túl. Tehát magyarázni kell, meg kell magyarozni, és ennek megfelelően cselekedni. It's really important to... Nagyon fontos az, hogy megmagyarázzuk ezt részletesebben is. A, az EIP nem a multinacionálisok eszköze, nem, hanem egy kulcseszköz, egy teszt. Ez, ezt mindenkinek végre kell hajtania, és emellett ott van az addicionalitás tesztje. Meg kell néznünk azt, hogy a projekt megtörténik-e majd, vagy pedig nem. Ami a multinacionálisokat illeti, és a nagy befektetőket, hát az ő esetükben erre nincs szükség, mert ez nem igazán változtat a helyzeten. És még kiegészíteném az egészet valamivel, Most az FSD alatt egy MSMI ablakot készítünk elő a mikro, a kis és a középvállalatoknak, tehát beveszük a mikrovállalatokat is. Egyetértünk azzal, amit önök közül sokan elmondtak, hogy generáljunk egy lendületet, ami egyébként ott van Afrikában, hogy kikerüljenek az emberek a szegénységből. Sokszor a probléma egész egyszerűen az, hogy nincs pénz, nem tudnak hozzáférni a finanszírozáshoz. Ott van az akarat, a potenciál, csak az emberek nem tudnak hozzáférni a finanszírozási lehetőségekhez. Tehát az IFSD alatt pontosan erre a célra fogjuk a pénzt költeni. Garanciákat fogunk a garancia lehetőség keretében biztosítani a bankoknak, a helyi bankoknak. Ez úgy működne, mint az FCI-t. Tehát garanciáról van szó, amely lehetővé teszi a helyi bankok számára, mely, a, akik hozzáférnek ezekhez az emberekhez, tehát nem arról van szó, hogy ha odaadjuk az EIB-nek a pénzt, akkor azzal már az emberek is megkapják a pénzt. Nem, egy helyi banknak kell eljuttatni a pénzt, és így lehet elérni az embereket. Az e IIP és az IFSD e részét képezik ezek. Létfontosságú ez, egyetértek ugyanis azzal, ami elhangzott. A kolléga azt említette, hogy bizonyos ágazatok nagyon fontosak, elsősorban a mezőgazdasági, ahol hatalmas a lehetőség, a potenciál, hiszen ez az ágazat nagyon sok embert alkalmaz, tehát olyan értékláncokat lehet kialakítani, ahol a kis gazdálkodók a piac, a helyi és a regionális piacok és a nagyobb piacok között kapcsolatot teremtenek. Ez már egy fejlesztési egy, e, egység, amelyet tovább kellene fejleszteni. És ezzel eljutok a helyi hatóságok kérdéséhez. Nagyon röviden. A helyi hatóságok, mi figyeljük, beveszük őket. Például a szomáliai stratégiánk keretében a helyi hatóságokat próbáljuk meg bevonni a fejlesztésbe. Tudom, hogy le kell zárnom, úgyhogy még posztkotonúról kell nyilatkoznom, bár erről sokat nem kell elmondanom, mert holnap lehetőségük lesz megbeszélni ezt. Ha jól tudom, Mimica biztosan fognak beszélni erről. Tehát csak annyit mondanék el, Entre. hogy a, a kotonú a, utáni és a, a szubszaharai akrafa és az a Észak-Afrikai Unió között már megvan a kapocs. Decemberben elfogadtuk ezt, és, és elkezdtünk dolgozni a tagállam és az államokkal és Afrika sorsát Kotonó után is látni kell. Nem csak a fekete Afrikáról beszélünk, tehát a Szahara alatti Afrikáról, hanem egész Afrikáról. Most már nincsen időnk, hogy mindezt megmagyarázzam, de később beszélhetünk erről. Nagyon szépen köszönöm és majd beszélhetünk még Kotonúról később is. Azt hiszem, hogy erre ez külön szemináriumra van szükség. Szeretnénk megköszönni a két előadónknak, akik segítettek áttekinteni ezeket a problémákat. Köszönöm szépen. Kérem, mindenki hagyja el a termet, kivéve a koordinátoroknak most. Holnap kilenckor eh, tartálkozunk kollégák hallga, meghallgatnak 6 óra 30-kor, mindenki részt vehet ennek a búcsúztatásán. Nem ünnepelni akarjuk azt, hogy elmegy tőlünk, csak megemlékezni.